Good morning. I think we're going... Jó reggelt, azt hiszem, hogy elkezdjük a munkát. Elkezdhetjük a munkát. Éppen most szállingoznak be a képviselők. Jó napot kívánok mindenkinek. A mai napot az EU vízampolitikájának taglalásával kezdjük, az EU emberi jogvédőkre vonatkozó vízumpolitikájáról. Jennifer Gaspar a vendégünk, különleges programokért felelős igazgató, a Szíli Intézetet képviseli Prágából. Arzu Gebullam, hogyha jól ejtem ki a nevét, és Elizabeth Divik is vendégünk, aki pedig a menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózata programigazgatója, és az EU szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmusának egy képviselőjével. Az éves jelentésünk is meghatározza, amelyet éppen múlt héten fogadtunk el a plenárisom, hogy alapvető célunk, hogy támogassuk az emberi jogvédőket. Eszmecserénk során rendszeresen megvetőtjük ennek a támogatásnak különböző szempontjait, figyelembe vesszük az iránymutatásokat az emberi jogvédők védelme tekintetében, vagy a jogászok védelme tekintetében. Nagyon fontos, hogy koherens politikát folytassunk az emberi jogi politika területén, ez pedig kihívást jelent többek között az emberi jogvédőkre fenyegető veszélyekre adott válasz tekintetében. Az EU egy komoly szakpolitikai elkötelezettséget vezetett be, és egy megfelelő finanszírozási rendszert is bevezetett. Az egyik ilyen politika éppen abban áll, hogy az emberi jogvédők számára beutazást biztosítunk és védelmet biztosítunk, akiket veszélyeztetnek a saját országukban. De az emberi jogvédők sajnos továbbra is jogi vagy gyakorlati akadályokba ütköznek, amikor az EU-ba keresnek beutazási lehetőséget. Az egyik nehézség az, hogy nem jutnak gyorsan EU-s vízumhoz. Hangsúlyoznom kell, hogy az emberi jogvédők jellemző módon a saját országukban akarnak megmaradni, de akkor, amikor a fenyegetés már annyira súlyos, hogy menekülniük kell, akkor is inkább a saját régiójukban szeretnének maradni. Amikor elutaznak otthonról, akkor általában ezt átmeneti módon teszik meg, és keresik a hazautazás lehetőségét. Ez is egy olyan téma, amelyet gyakran félreértünk. Bár az a célunk, deklarált célunk, hogy támogassuk az emberi jogvédőket, programok szolgálják ezt, de ugyanakkor ez az elkötelezettség az EU tagállamok konzuli és vízum gyakorlatában nem tükröződik előképpen. A mai előadók előadásai megmutatják, hogy milyen kihívások előtt állunk, hogyan lehetne javítani a helyzetet. Azt reméljük, hogy a mai eszmecsere további hasonló eszmecseréhez fog vezetni a releváns tanácsi munkacsoportban egyetemi emberek és a civil társadalom képviselőit is szorosan be kell vonni a téma vitájába. Novemberben az EU-ban működő NGO-k civil szervezetek Prágában találkoztak, és ajánlásokat fogalmaztak meg az emberi jogvédők számára adott vízumreformok tekintetében. Jennifer Gaspar vendégünk a CELI Prágai Intézetének speciális programigazgatója, és ő az ő programjukról, illetve ajánlásokról fog beszámolni. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, tisztelt albizottsági tagok, barátaim és kollégáim. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma. Nem bevándorlási szakértőként vagyok itt, hanem gyakorlati emberként és történetek elmondójaként amely történetek talán segíthetnek abban, hogy átalakítsák a jogszabályi kerezetet, segítsék az emberi jogvédőket. A projekt célja az, hogy olyan akció, olyan lépéseket biztosítsunk, amelyel megkönnyítjük az emberi jogvédők beutazását, akik Európába akarnak utazni, vagy azért, hogy hálózatot építsenek, konferenciákon vegyenek részt, vagy pedig a saját munkájuk szempontjából fontos tevékenységen vegye részt. A CELI intézetben munkám során ösztöndíjek kurátora vagyok, az emberi jogvédők számára Oroszországból és a volt Szovjetunió utódállamairól. És ebben a munkámban áttekinthettem, hogy az emberi jogi ö, jogvédők milyen nehezen jutnak rövidtávú vízumokhoz, ezek néha kis kihívások, de katasztrofikus helyzetekhez vezethetnek azon emberek esetében, akit voltak éppen támogatni akarunk. A célunk az, hogy Európában minden befogadó ország számára ösztöndíjakat adjunk, és a CELI mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassuk őket, és úgy gondolom, hogy a saját tapasztalati körömön túl tovább kell lépni. Így jött létre a projekt genézisa. Így jött létre maga a projekt. Emberi jogi szervezetek vettek részt a projekt kialakításában, akik ajánlásokat fogalmaztak meg. A projekt során az ajánlásunkat úgy határoztuk meg, hogy a rövid távú vagy 90 napos Schengeni vízumok kiadását segítsük az emberi jogi jogvédők számára létezik egy áttelepülési víza, de nem erre koncentráltunk. Egyre korlátozódik a civil társadalom terepe a nyugati társadalomban, és éppen ezért úgy, illetve a volt Szovjetuni utódállamaiban, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az Európában lévő kollégákkal szoros kapcsolatot kell biztosítani ezen megnehezedett helyzetben lévő emberi jogi védők számára. És ezért nagyon sok konferenciát, programot, szemináriumot szervezünk EU vagy EU tagállami támadással, támogatással. Az emberi jogvédők Ket, tehát ez rugalmasabban kell definiálni ezt a kategóriát, hiszen azok, akik a szólásszabadságért, a gyülekezési szabadság érvényesüléséért dolgoznak a saját országukban, vagy civil társadalmi aktivisták, lehet, hogy egyszerűen börtönbe kerülnek csupán azért, mert részt vettek egy ilyen kezdeményezésben. Ez a beszámoló, amelynek vezetői összefoglalóját és ajánlását megtalálják itt az ülésteremben, egy kombináció az kutatásról és <clears throat> az ajánlásokról, és tíz ország volt, Fákország és Törökországi emberi jogvédők válaszából alakítottuk ezt ki, felvázolva azt, hogy milyen kihívások előtt állnak az emberi jogvédők. Nagyon sok emberi jogi szervezet működik Európában, ezek sokkal nagyobbak, erősebbek, és ők például felhasználhatják az ajánlásunkat akkor, amikor a politikai döntéshozók irányában kvázi lobbiznak. Néhány adatot szeretnék megmutatni az anonim öm, felmérésünk és vizsgálatunk alapján, amelyet hasznosnak tartok, és amelyek befolytak a vizsgálatunkba. Tíz országot vizsgáltunk meg, és öm, 44 százaléka volt a válaszadóknak nő, 46 férfi, és egy részük az LMBTI köz, közösségből volt. 60%-uk 25 és 44 év közötti volt, tehát fiatal aktivisták és szakértők voltak. A vizsgálatból az is kiderült, <clears throat> hogy nem jól kereső csoportba tartoznak, és a válaszadók 53 százaléka kevesebb, mint 5000 eurót keres évente. Ugyanakkor öm, évente legalább ötször beutaznak átlagban az EU-ba, ennek ellenére a megkérdezettek 53%-a nem rendelkezett állandós engedi vízummal. 20%-uk arról számolt be, hogy az elmúlt 5 évben több mint 5 Schengeni vízumot kért, tehát ez azt jelenti, hogy speciális eseményekre kértek vízumot, mondjuk egy hatnapos vízumot kértek egy négynapos konferenciára kollégám a saját előadásában erre majd vissza fog térni. Ez a gyakorlat óriási terhet jelent az emberi jogvédőkre, hiszen különböző EU tagállamok állítják gyakran ki -e a víz, vízomot. ez hatalmas munka, munkát jelent, rengeteget kell sorban állni, és újton újra pályázni kell. A kérelvenyőzők 67%-ának nem fizették ki a víz, vízumdíjakat, 22%-uk harmadik felektől kérte a vízumdíj kifizetésének támogatását. Ezt is meg kellett pályázni. A legnagyobb kihívás a válaszadók körében abban rejlik, 67%-uk százalt el, számolt be erről, hogy nagyon hosszú időbe telik, míg a dokumentációt összeállítják, 53%-uk arról beszélt, hogy a költségek nagyon magasak, 42%-uk pedig a folyamat megalázó voltára panaszkodott. A válaszadók közül nagyon sokan arról számoltak be, hogy nem tudnak elég magas bank számla egyenleget megmutatni, amelyel meggyőzhetik a konzulátust, hogy utazhatnak, holott, amikor meghívek európai programra, akkor minden költségüket kifizetik. Éppen ezért tehát a családot kell megkérni, vagy barátokat, hogy tegyék be a pénzt a bankszámlájukra, hogy meggyőzzék a konzuli munkatársakat. Tehát ez fenntarthatatlan a családi állapot vizsgálata is vizsgálatra kerül. Különösen az LMBTI közösség tekintetében nagyon nagy nehézség, hiszen hogyha bevallják, hogy LMBTI közösségi tagok, akkor letartóztatják őket sok esetben. Voltak olyan NGO-k, amelyeket felszámoltak, Ilyen módon tehát az emberi jogvédők mondjuk munkanélkül voltak, a civil társadalom aktivistái és az LMBTI aktivisták pedig. But I would like to return to the issue of mobility and... Vissza szeretnék térni a mobilitás kérdésére, és nagyon fontos, hogy a közösségi hiány előtt tornyosuló feladatokra koncentráljak. A rájuk nyoma, nehezkedő nyomás jelentősen nőtt az elmúlt években, különösen Európa perifériáján lévő országokban. Egy nyitott E, e, Schengeni vízum nagyon fontos minden emberi jogvédő számára, de csak nagyon kevesen rendelkeznek ezzel. Kvázi ez egy luxus. Olyan közösségről van szó, akik haza akarnak utazni, és egy elismert szervezetben dolgoznak, szükségük van arra a lehetőségükre, hogy szakmai továbbképzésre, hálózatépítésre, vagy akár pedig csak arra, hogy egy picit kihenjen, pihenjenek, az EU-ba léphessenek be, hogy utána visszatérve újult erővel indíthassák el a harcukat. A vízummal tehát könnyíthetünk az őket sújtó terhen. Azon ajánlásokban, amelyeket körbeadtunk, azt fogalmazzuk meg, hogy az EU intézmények, a tagállamok, az EU és az EU civil szervezetek mit tehetnek az ő támogatásokra. Úgy gondoljuk, hogy konzisztens erőfeszítésre van szükség a külső és a belső szakpolitikák harmonizációjára. nincs nincsen szükség nagy jogalkotói változásra. Az első végrehajtható ajánlásunk az EU intézmények számára az, hogy egy EU vízum kézikönyve, az EU vízum kézikönyvben szerepeljen az emberi jogvédőknek adott vízum szempontjai és a mérlegelési szempontok, E, ezeket is vegyék figyelembe. Azt is gondoljuk, hogy nagyon fontos a megfelelő tagállami fellebbviteli lehetőségek orvos vizsgálata, meg kell vizsgálni, hogyha valaki nem megfelelő információt, információ alapján nem adták meg a vízumot, akkor fellebbviteli eljárást indíthasson. Annalista Meloni, londoni professzornak meg szeretném köszönni jogi tanácsait, Caroline Elliot Megvörd és másik kollégámnak is köszönettel tartozom, akik a jelentést összefoglalták. Eli Ferúz, barátom és kollégám, aki um, vendégprofesszor volt a Szíli intézetben, és fontos munkát végzett. Köszönöm szépen, hogy ezen nagyon fontos kérdésről beszélhettem itt önöknél előtt. Tegyünk meg mindet annak érdekében, hogy a Schengen vízum odaítélésének megkönnyítésével segítsük az emberi jog védőket, akik a frontvonalon harcolnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Arzug Bullának, aki újságíróként, aktivistaként dolgozik Azerbajdzsánban. Nem csupán olyan emberként van itt, akit rákényszerítettek, hogy maga mögött hagyja hazáját a fenyegetések miatt, hanem olyan emberként is, aki újságíróként számos más esetet követett, főképp emberi jogi konfliktusokban. Saját személyes és közvetlen eh, tapasztalatát nagyra értékeljük. Thank you. Um, thank you for having me here. Köszönöm a szót, és köszönöm a meghívást, és nagyon örülök annak, hogy én is része lehetek ennek az egésznek, részt vehetek ebben a brainstormingban is. Jól emlékszem, amikor Prágáról beszélt, nagyon sok különböző tapasztalatot beszéltünk meg kollégáinkkal, és nagyon sok hasonló tapasztalatunk volt ezekben a nehézségekben. Ma azt kérték tőlem, hogy személyes tapasztalataimat osszam meg önökkel, hogy milyen volt a vízumigénylési folyamat, de mellett néhány nevet is szeretnék megemlíteni otthonról. Egy barátom is nagyon sokat szenvedett a konferenciákra való vízumok beszerzésével, ezzel is szeretnék beszélni. Elsőként a következő vízum igénylési időpontommal kezdem, január végén. A jelenlegi ugyanis február 12-én lejár. A isztambuli belga konzulátuson kaptam meg, ezzel szerettem volna tisztázni, hogy ebben a pillanatban Isztambulban vagyok letelepedve, török állampolgárként az elmúlt pár évben így működtem, ezért az igényléseimet mind Isztambulon keresztül intézem. A következő vízum időpontomhoz már a hónap elején felhívtam a konzulátust, és azt feltételeztem, hogy elég sok időm lesz arra, hogy igényeljem ezt a vízumot, de sajnos egyáltalán nem volt időpont számomra. A legközelebbi időpont január 29-e volt, ez volt a legelső, és még az is különleges VIP időpont volt számomra. Így hívják egyébként a különleges időpontokat, amiket kiadnak, VIP, ugyanis VIP díjat kell érte fizetni. Ez nem jelenti azt, hogy kevesebb dokumentumot kell benyújtani, ugyanolyan sok papírt kell bemutatni, mint egy normális vízumigényléshez. Ez tehát az első nehézség, melyel találkozunk, amikor az embernek vízumra van szüksége, akkor egyszerűen nem tud abban az időkeretben eh, gondolkodni, amelyet ő elképzelt, hanem a vízum központ dönti el, hogy mikor vannak egyáltalán időpontjai, szlotjai. Azután még plusz pénzt is kell fizetni. Ugyanis, hogyha a VIP-t nem tudnám kifizetni, akkor a következő időpont már februárban lett volna, ez pedig túl késő számomra, ugyanis februárban már utaznom kell, ehhez pedig vízumra van szükségem. Kollégáimat is megkérdeztem, ideértve Gent is mellettem, hogy segítsenek összegyűjteni a dokumentumokat. Ez a harmadik nehézség az igénylési folyamat során, az a dokumentáció, amelyet be kell nyújtani. Sokszor küldök be különböző leveleket és dokumentumokat, melyeket egyébként nem kérnek, de mégiscsak szükség lehet rájuk, ugyanis igenis hiszek benne, hogy még egy személyes levél is, amely bemutatja, hogy miért akarok utazni, fontos lehet a folyamat során, akkor is, hogyha nem kötelező. ez, az évnek ez a része olyan, hogy kicsit úgy érzem magamat, mint egy koldus, mindenkinek elkezdek e-maileket küldeni, főleg az olyan EU intézményeknek, amelyekkel együttműködtem a múltban, vagy éppen most, hogy írjanak nekem támogatói levelet, amit benyújthatok. Összegyűjtöm ezeket a támogató leveleket, azután a meghívókat is összegyűjtöm egy dosszéba. Az ilyen meghívók között vannak például konferenciák, események, melyekre mindenképpen szeretnék ebben az adott évben elutazni. Időnként még azt sem tudom, hogy milyen lesz az időbeosztásom. Például az, hogy ide el tudtam jönni, egészen spontán esemény volt, és csak azért tudtam eljönni, mert volt vízumom erre az időszakra, ami lehetővé tette számomra az utazást. Most júniusig megvan már az időbeosztásom, ezért minden intézményt, amely meghívott engem felszólalni, megkértem, hogy adjanak nekem meghívó és támogató leveleket, amikben bemutatják, hogy fontos lenne ezen az eseményre elutaznom. Azután összegyűjtök ö, munkavállalói, munkaadói szerződéseket és leveleket is, hiszen én magam is szabadúszó újságíró vagyok. A szerkesztőimhez fordulok, hogy adjanak nekem foglalkoztatási leveleket. Sokszor ezt többszörösen kell megcsinálnom, sokszor csak egy-kettő cégnek kell írnom, attól függően, hogy az adott évben, három hónapban vagy hat hónapban éppen kinek dolgozom. Banki kivonatokra is szükség van, ez mindig nagyon érdekes, ugyanis elmegyek a bankomhoz, elmondom, hogy vízumot szeretnék igényelni, és szükség van egy bizonyos négy hónapról szóló cirkulációs kimutatásra. És egy általános dokumentumra is, ami bemutatja, hogy mennyi pénzem van jelenleg a bankszámlámon. Tulajdoni levelekre és lapokra is szükség van biztosításra, bár van nemzetközi biztosításom, mégis kell szereznem utazási biztosítást, és minden egyes alkalommal különbe kell szereznem, természetesen ezt is be kell mutatni az igénylés során. Az egész folyamaton belül azt kell mondjam, még mindig szerencsésnek mondhatom magam. Ugyanis megkapom a hosszú távú vízumot, egy egész évest vagy egy hat hónapos vízumot, ami óriási eredmény ugyanis, hogyha utazni szeretnék, nem tudom, hogy önök hányszor igényeltek vízumot, de én 2005 óta folyamatosan utazom. És nem emlékszem, hány Schengen vízumra volt szükségem, több mint százra, ez biztos. Hiszen az elején kizárólag két napos, három napos, négy napos vízumokat kaptam. És az útlevelemet is nagyon gyakran kellett megújítani, hiszen egyszerűen elfogytak a lapok a nagyon rövid vízumpecsétek miatt. Ez megint csak további pénzügyi teher volt, hiszen folyamatosan új útleveleket kellett beszereznem, és hogyha még gyorsított folyamatra is szükség volt az útlevélirodában, még többet kellett fizetni. Amikor egyszerűen nincsen időm kivárni az egy hetet, két hetet az új útlevére, akkor pedig nem választhatok, hogy lassított vagy gyorsított folyamatot szeretnék kérni. Amit még szeretnék mindenképpen hozzátenni, maga a vízumcentrumok kérdése. Törökország az egyik olyan ország, amely átváltott arra a rendszerre, ahol vízumcentrumokon keresztül fogadják be az igényléseket. Az országtól függően, hogy az ember éppen hova szeretne utazni, más-más vízumcentrumba kell befáradni. Sajnos ezeknek nem túl jó a hírneve, ugyanis az ottani dolgozók egyrészt nem tudják, nem ismerik pontosan, hogy mi az az emberi jogi jogvédő, mi jelent vészhelyzetet, Egyszerűen van egy listájuk egy papíron, amelyet végig kell x minden egyes igénylésnél. Ha én beérek egy ilyen vaskos dokumentum dossziéval, de egyetlen dokumentum hiányzik, ők akkor is azt kell, hogy mondják, és ez sajnos keserű tapasztalatom, hogy ez az egy dokumentum hiányzik. Nem tudom nekik elmagyarázni, hogy nekem nincs erre szükségem, erre a dokumentumra, azért hiányzik. Például tavaly meghívtak engem egy prágai ösztöndíjprogramra, három hónapos kutatásra. A Schengeni vízumom éppen lejárt, ezért új vízumot igényeltem. És bár egy egyéves vízumra adtam be igénylést többszöri belépéssel, a konzulátus csak három hónaposat adott, és nem adott semmi magyarázatot róla, hogy miért. Ami érdekes volt a folyamatban, hogy megvolt a meghívó intézménytől a magyarázat, hogy a biztosításomat is állják, a költségvetésemet is állják, minden költségemet. Nem volt szükség további okfejtésre és indoklásra, hogy mennyi pénzem van a bankban. De a vízumcentrumban a személy annyira félt, a, féltette a saját munkáját, hogy azt hitte, hogy ő kerül majd problémába, hogyha nem adom be ezt a konkrét dokumentumot. És maga a vízumcentrum is gondokba kerül, hogyha nem teljes a dosszié. Tehát át kellett mennem a bankomba, nagyon nagy szerencsémre volt egy bankfiók a közelben. Ott ki kellett várnom még egy óráig azt a dolgozót, aki eh, ráért, és aki aláírhatja ezt a fajta banki kimutatásomat, majd ezzel vissza kellett mennem a centrumba, de ők ott akkor éppen ebédszüneten voltak, tehát újabb egy órát vártam, mire újból eh, kinyitnak. Azután fél órát vártam, hogy az előttem levők is sorra kerüljenek, annak érdekében, hogy ezt az egy dokumentumot újból be tudjam adni, amire egyébként nem volt szükségem ehhez a konkrét vízumigényléshez. És ezután egy három hónapos vízumot kaptam. Amikor visszatértem erről a három hónapról, nagyon gyorsan be kellett nyújtanom egy újabb igénylést, ugyanis viszonylag gyorsan újból el kellett utaznom egy dokumentumfilm fesztiválra, ahol bemutattak egy filmet, amelynek én is része voltam, és ide is meghívást kaptam. Egy másik tapasztalatom vízumcentrumokkal a következőképpen nézett ki. Az ügyintéző akinek nem tudtam elmagyarázni, hogy erre a dokumentumra ebben az esetben nincsen szükségem, hiszen nem hitt el, és az egész folyamattal kapcsolatban nagyon hanyag volt. Egyszerűen csak le akarta zárni a munkáját, nem akart magyarázatot adni, nem volt együttműködő, akár milyen pontosan próbáltam elmagyarázni, hogy miért van egy egyedi eset ebben az esetben. És csak akkor kezelik az embert emberként, hogyha kifizeti az extrát, a VIP díjat. Ez azért is furcsa, mert ebben a szobában ilyen óriási szófákat helyeztek el, csokoládét adnak, teát adnak, de az egész nagyon bizarr, hiszen az ember elmegy az összes normális folyamaton átmenő ember mellett a sorban, és bemegy egy ilyen különleges szobába, amit csak az ő kedvéért rendeztek be csokoládéval. Ez tehát egy újabb probléma, melyre fel akartam hívni a figyelmet. A többszörös jelentkezés többszörös költséget is magával von. Megnéztem az útlevelemet, hogy körülbelül átnézzem, hogy az elmúlt években hány vízumot kaptam, négy Schengeni vízumom volt, egy három, egy négy hónapos és két egyéves. És ezzel én még nagyon szerencsés vagyok, ugyanis a legutóbbi az egyéves vízum volt, és ezzel rengeteg időt spóroltam meg, sőt pénzt is a folyamatokkal. Emellett a vízumcentrum díját és a VIP díjat is megsporolhattam ezáltal. Amikor az előadásomba belefogtam ma, említettem, hogy én szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen például van egy kollégám, volt politikai fogoly, akit augusztusban engedtek szabadon, egy, a felesége szintén politikai fogoly volt, az egész család több alkalommal volt már börtönben, tehát ők is megpróbáltak németországi eseményre vízumot kapni, és mind a kettőjüktől megtagadták a Schengen vízumot méghozzá azért, mert hát nem volt konkrét oka, hanem csupán azért, mert a konzulátus attól félt, hogy esetleg nem térnének vissza az országba a vízum lejárta után. Simak, a kollégám azt mondta, hogy nagyon nehéz volt számomra ez a tapasztalat. Megalázóbb volt ez a válasz, mint hogy ne kaptam volna vízumot egyáltalán. Ugyanis öt évet töltöttem börtönben, akar, hogyha szerettem volna emigrálni és menekült jogot kérni, akkor már régen megtettem volna, akkor nem töltöttem volna a fél életemet börtönben, nem vízummal próbáltam volna megszökni. És van egy másik példám, egy szintén egy újságíró barátommal kapcsolatban, akinek egészségügyi problémái voltak, csípőprotézisre volt szüksége, hétköznapi egészségügyi probléma természetesen. És nem engedték, hogy kezelésre elutazzon, az elmúlt hat évben ugyanis utazási embargó alá került, ugyanis egy olyan újság számára dolgozott, amely nem csupán tiltva van az országban, hanem kül- külföldről próbál működni. A ő dolgozóik nagyon nagy része van ilyen utazási embargó alatt, ugyanis a kiadvány nyomozás alatt áll. Amikor tehát ez a kolléganő egy orvosi időpontra szeretett volna külföldre menni, szintén nem kapott vízumot, ugyanazon ok miatt, hogy hát, ha nem érne vissza. Emellett nincsen férje, és nem volt elegendő pénze a bankban, hogy bemutass, hogy eh, bizonyítani tudja, hogy el tudja tartani magát. Hasonló dolgok történtek több kollégámmal, olyan eh, kollégákkal, olyan barátokkal, akik megpróbálták bemutatni meghívó levelekkel, hogy milyen eseményekre szeretnék, szeretnének menni, egyszerűen nem kapják meg. Ennél a kolléganőmnél meghekkeltük a folyamatot, egy másik folyamatot, másik vízum folyamatot indult, indultunk el, annak érdekében, hogy egyáltalán orvoshoz eljusson külföldön. Itt szárom most le a hozzászólásomat, nagy örömmel várom a kérdéseket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Lehet, hogy ez a mi jövőnk is az én hazámban nem sokára, de hagyjuk a viccet. Nagyon érdekes egy személyes beszámoló. Különböző területen védik a az emberi jogokat. Itt van például a menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózata, az ICON az Unió szükségheti áthelyezi mechanizmusával foglalkozik. A mai vendégünk Elizabeth Divik, aki a szervezet tevékenységéről fog beszélni. Jó reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit az albizottságban, tisztelt képviselők! Az ICON-t képviselem, a menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózat. Egy néhány jó példát szeretnék bemutatni, hogy mindenre van lehetőség. Egy olyan szervezet vagyunk, amelynek a célja az, hogy a szólásszabadságot támogassak az egész világon. Általában önkormányzatok, de más szereplők is részt vesznek a munkákban, intézmények, egyetemek és civil szervezetek is. Minden város egy két éves fizetett tevékenységet biztosít művészeknek, illetőleg <clears throat> újságírók is hasonló. Ezek hosszú távú tartózkodások, de minden esetre ideiglenesek. Olyan, emberek, olyan emberekről van szó, akik emberi jogokat védenek, és olyan embereket támogatnak, akik a szólás szabadság korlátozása miatt súlyos emberi jogi sérelmeket szenvedtek. A munkák, ezek az emberek odahaza már nem dolgozhatnak. 70 város van az Iconban, és 15 or, európai országra oszlik ez meg, és Amerika is érintve van. Az EU tag, az eu belül az szükséghelyzeti áthelyezés mechanizmon is részt veszünk. Ez egy globális platform, ahol nemzeti, regionális és nemzetközi szervezetek működnek együtt, hogy az a kockázatos körülmények között élő emberi jogvédőket igyekszünk elhelyezni. Itt különböző szereplők dolgoznak azon, hogy ezeket az embereket el tudjuk helyezni. A platform egy kezdeményezés, amit az Európai Bizottság hozott létre, és itt pillanatnyilag az EU vezető szerepet játszik ebben, és így igyekszünk elősegíteni. Mint egy 50 tagunk van, kétharmaduk egyébként itt Európában van hogyha ezeket megpróbáljuk megvédeni, akkor ezeket az embereket eh, intézkedések keretében gyors segítséget nyújtunk eh, harmadik államokban, de ahol szükség van rá, eh, sürgősségi vízumokat is kiadunk az EU tagállamok számára. Mit is értünk egy ideiglenes áthelyezési mechanizmus alatt, vagy áthelyezés alatt? Három fő kategóriáról tudunk beszélni itt ez egy előre nem tervezett szükséghelyzet áll fenn, veszélyhelyzet alakul ki az emberek számára, és ezért sürgősen át kell őket telepíteni, hogy el kell helyezni őket. A másrészt van egy rövid távú, általában három hónapos áttelepítés, itt képzésről, kapacitás kialakításról van szó, lobbizásról és hálózatépítésről. Az ICON egyébként egy egy-két éves, de még mindig ideiglenes intézkedés is tervez, és az ember, hogyha az emberi jogvédőket zaklatják, a börtönnel fenyegetik, stb., vagy akár testi sérülés veszély is fennáll, akkor elhelyezzük őket. Itt ez a 90 napos Schengeni vízumnál ez sokkal hosszabb időszakot jelent, mint mondtam, ez a harmadik pontunk, és különböző kormányokat, szervezeteket kell összehoznunk, így találhatunk lehetőséget arra, hogy az embereket le tudjuk telepíteni, és így eleget tudunk tenni az elvárásoknak. Egy néhány példát szeretnék elmondani arra, hogy mi minden van lehetőség. Dániában, amikor amíg a hatóságot megkerestük, egyszerűen nem láttak lehetőséget arra, hogy egy ilyen vízumot kiállítsanak. A Dán pennel együtt lobbiztunk azért, hogy bizonyos törvényeket módosítsanak Dániában, a Dán parlament megváltoztatta a bevándorlási jogot, hogy így lehetővé vált, hogy egy nemzetközi szervezet tagokat meghívjanak, és nekik két éves tartózkodási engedélyt adjanak a családjukkal együtt. Ez egyéb korlátozott munkavállalási engedélyt adnak, de legalább lehetőség van arra, hogy a munkájukból megéljenek. Ilyen engedélyt a családtagok nem kapnak. Egy másik példa Svédországra vezethető vissza. Svédország az Icon iránt igen pozitív érdeklődést tanúsított. Ez azért is van, mert a mi tagjaink, svéd tagjaink komoly lobby tevékenységet fejtettek ki. Mint mondtam, 25-en vannak a svédpen és a művészeti tanács fellépett ilyen irányba, és lehetőségeket kerestünk arra, hogyan túl kaphatnak vízumot két évre az országban egyes menekül, vagy bevándorlók, vagy olyan emberek, akik úton vannak. Itt olyan művészekről, újságírókról van szó, akik a szab, úgynevezett szabad foglalkozást űznek, és nem foglalkoztatásban vannak, hanem más jellegű bevételük van itt el kell, hogy mondjuk, hogy az emberi jogvédők és művészek, ha ICON tagok, most közvetlenül kérhetik a két éves tartózkodási engedélyt. Erre egy külön kérelmet kell benyújtani. Tehát, mint mondtam, írókról, művészekről van szó, és, hát, és az is feltétel, hogy az életüket fenyegetik a családtagok, gyermekek is elkísérhetik az emberi jogvédőket. Itt ideiglenes tartózkodást kapnak, és ezzel bizonyítani lehet, hogy ellátják magukat az emberek, erre feltétlenül szükség van, erre megint egy külön nyomtatvány a rendelkezésre. Akik megkeresnek bennünket, azok nagy többségben nem akarnak menekült státuszt. Ők egy ideiglenes letelepedést szeretnének, tartózkodást szeretnének, és szeretnének visszatérni a hazájukba, amikor a biztonság fennáll és röviden arról van szó, a munkájukat akarják folytatni emberi jogvédőként más országok. És megoldásokat talál, kell találnunk azon emberek számára, akik egy-két évre az országba szeretnének jönni, és természetesen némi kereseti lehetőséget is biztosítjuk el számukra. A családoknak is lehetővé kívánjuk tenni, hogy együtt érkezzenek az emberi jogvédőkkel, de vannak olyan esetek is, amikor ez nehézségekbe ütközik. Más szervezetek, amelyek szintén tagjai az áthelyezési mechanizmusnak, szintén rendelkeznek pozitív tapasztalattal a nemzeti hatóságokkal, hogy együttműködés során. Még olyan is előfordul, hogy a kormányok támogatják őket. A Shelter City program Hollandiában például Justice and Peace rövid távú tartózkodást biztosítanak az emberi jogvédőknek. A Hamburg Alapítvány a politikai üldözetek számára egyéves tartózkodást biztosít Németországban. Természetesen több lehetőséget szeretnénk látni arra, hogy az emberi jogvédők ilyen lehetőséget kapjanak. Az én kormányom is szeretne ehhez hozzájárulni, vízumokat adunk és ehhez keresünk partnereket is az ICON részéről, itt az EU-ban olyan szervezetekről van szó, akik regionális és nemzeti szinten tudnak fellépni. Ezeket a szervezeteket szeretnénk támogatni, amikor a hatóságokkal folytatnak párbeszédet, és azt is szeretnénk, hogy ragadjuk meg a, azokat a lehetőségeket, amit a nemzeti törvények kínálnak ezen a területen. Köszönöm szépen! Thank you very much, um, Mr. Vick, for this interesting presentation. I now open the... Most pedig megnyitjuk a vitát a képviselők előtt. Rengeteg időnk van. Heidi, csak köszönetet szeretném nék mondani mindezért, amit mondott. Nem mindig olyan könnyű az önök munkája. Mindez, amit a saját vízum kérelmi esetéről mondott, hát ez nagyon megdöbbentő volt. Remélem, hogy egy Nagy-Britannia számára nem ez lesz a helyzet a jövőben, mondom Irinának is. Azt kell mondanom, amikor figyeltem az ön előadását, akkor az administratív tendőinkre gondoltam más ügyekben is. Ezt redukálni, csökkenteni kellene mindenki számára, de hát olyan problémákkal néznek önök szembe, amelyekkel meg kell küzdeniük, milyen jó volna, hogyha legalább a vízumhoz könnyen hozzájutnának. olyan terheket viselnek a saját harcukban, hogy igazán méltatlan, hogy még a vízum kérelmezés terhével is sújtjuk önöket. Valóban vizsgáljuk meg, vizsgáljuk meg ezt az egészet, és módosítsuk a feltételeket. Köszönöm, Izabel, az SND nevében valaki? Phil, tessék. Köszönöm szépen. Először is azt hiszem, hogy célra vezető volna valamilyen egységesen elfogadott definíciót kidolgozni arról, hogy ki az emberi jogvédő, hiszen gondoljunk bele az köztisztviselő vagy a bürokrata rosszabb szóval helyzetébe, aki feldolgozza a kérvényt. Ki az emberi jogvédő? kérdezheti. Az, aki maga magát annak nevezi? Az akkor bárki lehet? Vagy meg lehet-e határozni valamilyen módon, hogy ki az emberi jogvédő, esetleg lehetne egy EU egységes nyilvántartást létrehozni, és ezt talán a hatóságok elfogadnák. És persze szükség volna, hogy ezt folyamatosan frissítsük, ezt a nyilvántartást. Nem lehet egy életre szóló bárcát kapni, hanem újton újra át kellene tekinteni, hogy tényleg emberi jogvédő még az emberi jogvédő. A Schengeni vízum kialakítása, odaítélése sokkal jobban működik, mint a brit vízumoké. Én a liberális inter, az emberi jogi hú, liberális internacionálé tagja vagyok. 22 ember van a bizottságban, mindegy, mindenki más országból jön. Szörnyű nehézségeket kell meghaladnunk ahhoz, hogy egy ülést megszervezzünk és komoly politikusokkal is dolgozunk, az irodáink Londonban vannak, de a Kongói Demokratikus Köztársaság vezetőjét nem tudjuk meghívni Londonba, mert nem tudunk neki, mármint a Kongói Demokratikus Köztársaság ellenzékének vezetőjét nem tudjuk Londonba meghívni, ezért Párizsba kell utaznunk, hogy ott találkozunk velük. Tehát Schengeni vízumot tud kapni, angol vízumot nem. Mi egy nemzetközi politikai internacionálé vagyunk ugyan, de NGO vagy civil szervezeti státusban dolgozunk. És az emberi jogi tanácsban is felszólalunk Genfben, de hát ott meg kell gondolnunk, hogy ki tud odautazni, ki tud beutazni Svájcba vízum nélkül. Általában tehát az európai tagállamok tagjai, állampolgárai azok, akik mennek, mert az afrikaiaknak nagyon nehéz megszerezni a vízumot. Valami nyilvántartásra tehát szükség volna. az emberi jogvédők és az ellenzéki politikusok számára, hiszen a nagy ellenzéki pártok vezetői, például Kamptó urat akarom az Egyesült Királyságba meghívni, aki a kameruni ellenzék vezetője. Párizsba eljut, de még az Egyesült Királyság kormányától nem kapunk továbbra se információt, hogy megkapja a brit beutazási vízumot. Hát nagyon nehéz helyzet van Kamerunban, és nagyon nehezen jut vízumhoz ez az ellenzéki vezető sajnos. Köszönöm, Phil, Anna. Köszönöm, Irina. Abban minnyáján egyetérthetünk, hogy a vízumrendszerünk nem a legjobb a világon, és ezen dolgoznunk kéne. Persze a briteknek nem, nem kellene egy külön vízumrendszeren dolgozni, de hát ugye ez a vonat már elment. Az emberi jogvédő még nehezebb helyzetben van, ezt szűrtem le a vitából. Az önök hatóságai önöket be akarják börtönözni, meg akarják félemlíteni. Ugye be kell bizonyítaniuk, ki finanszírozza a hálózatukat, vagy pedig hivatalos veszőfutásra ítélik őnöket a különböző irodáknál kell kafkai um, várakozásra ítélik önöket, és valóban az önök országaiban a civil szféra egyre inkább kisebb játéktérrel rendelkezik. Ez a helyzet. És ez nagyon frusztráló, de persze felveti ez azt a kérdést is, hogy ki az emberi jogvédő. Vannak EU programok, azt mondta, hogy a bizottság szponzorálja ezeket a programokat. Vannak EU programok, melyek az emberi jogvédőket szolgálják. Konferenciákat szerveznek Európában, nem véletlenül, hiszen javítani akarjuk az emberi jogvédők helyzetét, és ők meghívnak emberi jogvédőket, ők pedig nem kapnak Schengeni vízumot. I mean, it's inconsistency at its best. And if you have an invitation... Politikáink inkonzisztensek mondjuk az Human Rights Watch, az Amnesty, vagy bárki más meghív egy emberi jogvédőt az Európai Unióban, akkor ez bizonyság arról, hogy ő emberi jogvédő, hiszen mi hívtuk meg őt, mint emberi jogvédőt, tehát ő akkor per definíció nem emberi jogvédő. Ugye? miért kell akkor még dokumentumokkal eh, bizonyítania, hogy ő emberi jogvédő, mikor mi hívtuk meg, hogy emberi jogvédő. Egy szóval, ezekben a helyzetekben nagyon drámai a helyzet, és az emberi jogvédők védelméről szólva nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Hát ez egy szempont, itt segíthetünk. Nem másnak kell itt lépéseket tenni, hanem nekünk magunknak. Az ajánlásokat elolvastam, és voltak éppen eh, az ajánlások azt mondják, hogy a vízum kézi könyvben beszéljünk az emberi jogvédőkről azért, hogy a vízum, eh, vízum vizsgálata során eh, eljáró szakértők e szempontra is figyelemmel legyenek. A libés kollégáinkkal is majd eszmét kell cserélnünk erről, hogy a szakpolitikai koherenciát megteremtsük. Még egyszer mondom, ezt mi magunk meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen. Arról tájékoztattak, hogy a Libe képviselőket meghívták ide, nem tudom, hogy van-e itt a Libéből valaki, de minden esetre meghívtuk őket. Dinam, kértelte egy szót? Igen, köszönöm szépen. Valóban, Dinam, azt hiszem, hogy a Libe és a Droa együtt kell, hogy itt fellépjem. Én mindkét szakbizottságnak tagja vagyok, ez így egyszerűbbé teszi a helyzetet. Köszönöm ezeket az előadásokat, a bemutatókat, melyből világosá vált, hogy rugalmasságra van szükség az EU-s hatóságok oldalán. Hiszen az egész európai térségben szeretnének kapcsolatokat teremteni, és valóban spontaneitásra van szükség, nem egy konkrét országban akarják mondjuk a hálózatukat, hogy egy pillanatban képíteni. Erre szükség van tehát, és azt is értem a vízumkódexben rejlő dilemmát, hiszen ez sok játékteret biztosít a tagállamoknak, hogy döntsenek. Ugye a letelepedés kockázata, ez egy híres hírhet elutasát, elutasítási ok, és nagyon nehéz erről meggyőzni valakit, hogy nem akarnak letelepedni ebben az országban, hogy nem ezért akarnak ide utazni ahogyan Hanna is mondta, a tagállamoknak persze lehetnek politikai megfontolásaik, hogy nehogy már egy harmadik államot felbőszítsenek azáltal, hogy támogatják egy vízummal a politikai aktivistát, aki bírálja ezt az államot. Kérdezem, hogy rugalmasabbá vált az odaítélés? Azt hiszem, hogy nem. De Persze azt is látnunk kell, hogy az egyes tagállamok definiálják a kategóriákat. Az utolsó előadó előadásából azt vettem ki, hogy a civil társadalmi szervezetek, az NGO-kkal való együttműködés nagyon fontos, és talán ők tanácsot adhatnának a hatóságoknak a tekintetben, hogy kitekinthető emberi jogvédőnek, ki nem. Tehát a vízumkódexi mérlegelési jogkört biztosít. Hogyan lehetne azt elérni, hogy az emberi jogvédőknek adandó vízumkedvezményeket, melyről a vízumkódex már ma is beszél, egységesen használjuk. Illetve a letelepedési engedély odaítélese során is szükség volna valamilyen EU-s jogszabályra, amely a hosszú távú, de nem végleges, de hosszabb távú tartózkodási engedélyek odaítélését egységesíteni az Európai Unió eljáró hatóságai között. Köszönöm, kérje még más a szót. Nekem is van egy nagyon gyors észrevételem. Úgy gondolom, hogy kiegészítve mindezt, ami ideig elhangzott, látni kell, hogy egy politikai üzenetet is megfogalmazhatunk ezzel. Ha komolyan veszik az emberi jogokat, ha az Európai Unió valóban az egész világon támogatni akarja az emberi jogok érvényesülését, akkor ez ügyben egy politikai jelzést kell kiküldenünk, nem elriasztanunk kell az emberi jogvédőket, hanem bíztatnunk kell őket. Azaz tehát az itt megtendő lépés szimbolikus jelleggel is bírna. Hogyha tehát megreformálnánk a vízumok odaítélésének eljárását. Köszönöm szépen a felszólalásukat, nem tudom, mi ki akar válaszolni a feltett kérdésekre először. Thank you. Um, I, I'd like to... Köszönöm szépen. A nyilvántartás kényes kérdésére szeretnék rátérni. Ezt hiszem, hogy több kérdés van itt. Ki határozza meg, hogy ki kerüljön be és ki nem? Egy konzuli munkatárs ugye ellenőrzi a dokumentációt, amely bebizonyítja, hogy az egyén milyen munkát végez. Hangsúlyozni szeretném, hogy itt nem emberek hada árasztja el a konzuli hivatalokat, akik azt mondják, hogy én is, meg én is emberi jogvédő vagyok, sőt, ez elég veszélyes lehet a számukra, ha ezt mondják magukra. Tehát konzuli munkatársnak igenis van lehetősége, hogy elutasítsa a vízumot, de az volna a fontos, hogy megvizsgálja a dokumentumot, megvizsgálja, más szemmel tekintsen a kérvényre. Ezért nem hiszem, hogy szükség volna egy központi nyilvántartásra. Nyilvántartás másik problémája persze a veszélyt veszélyben merül ki. Tehát, hogyha ez kiszivárog, ez a lista, akkor ez veszélybe hozhatja az emberi jogvédőket, akik a listán vannak. Nem tudom, hogy a kollégák kérik a szót ezzel kapcsolatban. Egyetértek. A kiszivárogtatás veszélyét komolyan kell venni. Azonban arra a kérdésre, hogy szükség van egy hosszabb távú Schengeni eljárásrendre a vízumkódexben, hát ez jó volna, hogyha egységesen ítélnék oda a vízumokat, de hát mi persze nem várhatunk erre. A leggyorsabb megoldás, a legjobb megoldás is egyben. Ezért azt javasolnám, hogy minden tagállam vizsgálja meg, hogy mit tehet az emberi jogvédők támogatása érdekében hogyha például valaki már egyszer kapott egy engedélyt, egy vízumot, akkor mondjuk a legközelebbi odaítélés során ezt vegyék figyelembe és gyorsítsák fel az eljárást. Köszönöm. Igen. Van itt egy felvetésem. Hogyha már 20, 30, 40, 50 vízum van az útlevelemben, akkor ez világosra kell, hogy tegye, hogy nem letelepedni akarok, hanem bebizonyítottam, hogy megérdemlem, kiérdemlem ezeket a vízumokat. Ezt érdemes volna figyelembe venni, és két dolgot szeretnék figyelembe venni, az egyik a definíciókra vonatkozik. Az emberi jogvédők definíciójának kérdésem arra emlékeztet, hogy hogyan határozzuk meg, hogy ki a politikai fogvatartott. Mondjuk a kormányom úgy érvel, hogy nehéz meghatározni, ki volna politikai okból fogva tartott, a mélyeink azok nem azok, pedig több mint száz ember van börtönben, hazámban, szóval azt hiszem, hogy nagyon nehéz ez a definíciós vita. Ami meg a banki kivonatokat illeti, köszönöm, ezt felvetették. Mi történik, hogyha mondjuk a kormány befagyasztja bank a, a, a bankon túlját az emberi jogvédőnek az elmúlt hónapokban, vagy akár az elmúlt években? Hogyan bizonyítsam be a, a forgalmamat az elmúlt hónapokban? Two minutes left, which is not bad. Um, and finally, I would like... Végezetül a DG, a Home főigazgatóság eh, képviselőjének, Lorenzen asszonynak szeretném megadni a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen! Két perc egy picit rövid, de azt hiszem, hogy szimbolikusan hozzászólhatok. Azt hiszem, hogy fontos, hogy az önök közössége több, megbízhatóbb és semlegesebb információt kapjon a vízumpolitikáról. The European visa policy, it is of course short stay visas. Rövid távú vízumokról beszélünk, és köszönöm, hogy valaki ezt mondta, hogy a Schengeni vízumrendszer a bolygónak talán mégsem a legrosszabb vízumrendszere. A önök jogszabályok sokasságáról beszélnek. Az egyik rendelet a vízum, harmadik államok állampolgárainak odaadandó vízumok odaítéléséről szól, a másik jogszabály pedig maga a vízumkódex. És a vízumkódexet nem olyan régen átdolgozták. Mielőtt az átdolgoztást végrehajtottuk, konzultációt folytattunk, ahol mindenki megosztotta véleményét a jelenlegi vízumpolitikáról, és nagyon, és nagyon kevés választ kaptunk, és az emberi jogvédők nem vettek részt ebben a vizsgálatban. Tehát talán célra vezető volna, hogy ne csak egymás között beszélgessenek, hanem más intézmények irányába is megszólaljanak, mondjuk a bizottság irányában. Persze létezik a vízumkönnyítésű megállapodás, mondjuk Azerbajdzsánnal, amely a bizonyos dokumentumos, dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettségeket egyszerűsíti. Beszéltek a definíció kérdéséről, valóban nagyon nehéz definiálni az emberi jogvédőket, védőt, és nem is hiszem, hogy ezen az úton kellene, kellene járnunk. A konzuláris jelenlét tekintetében azt mondhatom, hogy biztatjuk a tagállamokat, hogy a konzuli hatóságaikat hálózatba kapcsolják össze, vannak persze külső szolgáltatók is, de a külső szolgáltatók gyakran sokkal jobb szerepet játszanak, hiszen az embereknek nem kell messzire a fővárosba utazni. Persze a külső szolgáltató, akit megbíz a konzili szolgálat, pénzbe kerül, de hát így működik a rendszer, és cserébe nem kell vízum kérelmezőnek a fővárosba utaznia. Az ajánlásba felvetett minden kérdésre nem tudok választ adni, pedig jó lett volna, hogyha megkapom erre az időt, hiszen itt eh, igazi tudás hiány mutatkozik meg az önök dokumentumában. És eh, a kérvényezők specifikus kategóriájáról nem is beszélnek. Mi a vízum jogokhoz való hozzáférést nem specifikusan az emberi jogvédők számára akarjuk biztosítani, mindenki számára azonos vízum kategóriát akarunk felállítani. 60 millió vízum kérelmet nyújtanak be, és mindenkinek legitim oka van arra, hogy vízumot kérjen. Nem akarunk tehát specifikus kategóriát felállítani a tengerészek kivételével. De nem hiszem, hogy ez most érdekli önöket a tengerészek kérdése. harmonizált és szigorú szabályokat dolgoztunk ki, kaszkád rendszerben működik ez, hogyha valaki már egy vízumot kapott, akkor előbb-utóbb az 1, 2, 3, 4, akár 5 évig terjedő hat, futamidői vízum kiállítására is jogosult. A szöveg pedig azt mondja, hogy a tagállamok el, a bizottság monitorozza a tagállami gyakorlatokat. Így szeretném jelezni, hogy a Schengeni értékelési mechanizmus épp ezt teszi. A Schengeni jogvívmányok végrehajtása tekintetében folyamatosan ellenőrizik a tagállamokat, a Frontex és az alapjogi ügynökség is megteszi ezt. Tehát nem csak az irodáinkban ülünk, hanem elutazunk a tagállamokba, illetve a harmadik államokba, és nagyjából pontosan tudjuk, hogy mi is történik a konzuli hivatalokban, a nagykövetségeken. Ennyit akartam mondani, de persze tudásunkat eh, mindig nagyon szívesen megosztjuk önökkel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A bizottságot megkértem, hogy nagyon rövid legyen, ezért nem tudom, hogy szeretne bárki csak röviden szeretném megköszönni, amit megosztott velünk, ugyanis ez egyértelműen megmutatja, hogy együtt kell működnünk egymással, hiszen önök a vízum szabályozásával kapcsolatban szakértők, mi az emberi jogok szakértői vannak, de alapvető egyetértés van abban, hogy az, Európ- hogy az emberi jogok védelme kiemelten fontos, és egyre korlátozottabb védelmet tud élvezni ez a terület. Azt hiszem, hogy ha képesek vagyunk együttműködni, azzal könnyebben jutunk előre. Sajnálom, de elfogyott az idő. Úgy érzem, hogy lenne még igény további együttműködésre a bizottság részéről is. Lehet, hogy vannak félreértések, ezekkel foglalkozunk kell majd. Most viszont szeretném mindenkinek megköszönni a jelenlétet, főként vendégeinknek, és köszönöm mindenkinek a hozzászólást, hiszen nekem ez volt az utolsó lehetőségem, hogy az utolsó emberi jogi bizottsági ülésemen előként működjek közre. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást. Voilà, on va passer, A 13. napi rendi ponttal folytatjuk. Ez pedig eszmecserem az emberi jogokról és a demokrációról szóló harmadik uniós cselekvési tervről. Lotte Knüdzent, a globális ügyekkel foglalkozó ügyvezető igazgatót üdvözeljük az EKS részéről, az Európai Külügyi Szolgálat részéről, Gál. Nagyon nehezen tudom kiejteni a neveket, elnézéseket kérek. Gál az önnevét is nehezen tudom kiejteni. Gál Düsszepül, aki az Emberi Jogok és Demokrácia Hálózat képviselője, illetve Kiera Adama osztályvezetővel, a Nemzetközi Együttműködés és Fejlesztés főigazgatójával. Nagyon fontos meghallgatást tartottunk Borrell fő képviselővel és alelnökkel arról az interakcióról, hogy a parlament az emberi jogok területén hogyan működhet együtt a külügyi szolgálattal, és milyen prioritásokat lehet meghatározni a harmadik akciótervben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy integrálni tudjuk azt a munkát az akciótervbe, amelyet mi már itt a Droában elvégeztünk. Köszönöm Izabel Wieslernek aki egy éves jelentést jegyzett az emberi jogok helyzetéről a 2018-ig terjedő időszakig, és ez megfelelő orientációt ad számunkra, és persze egy konszenzus alapján jött létre itt a parlamentben. Ez adja a munkánk alapját, de ugyanakkor ez segít abban is, hogy a különböző prioritásokat is kövessük, amelyeket a szakbizottságok többek között az jó, az emberi jogi albizottság határozott meg. Nos, Minnyáján tudjuk, hogy ez az akcióterv nem fogja átalakítani az Európai Unió külpolitikáját, de hogyha ezt eszközként használjuk fel, használhatjuk fel arra, hogy ambíciót fecskendezzünk be a szakpolitikákba, akkor biztos vagyok benne, hogy erősebbek leszünk, és nem gyengébbek leszünk, és több eredményt tudunk majd felmutatni az emberi jogi politika területén, a más külügyel foglalkozó szakpolitikákkal összekapcsolva, és ahogyan már mutattuk a találkozóink során, ezen a héten találkoztunk a szaudi külügyminiszterrel, és megmutattuk, hogy fontos, hogy fellépésünkben koherensek legyünk, és minden egyes találkozó során a partner országok felelős döntéshozóival cseréljünk eszmét, hiszen a világ mind a négy sarkából jönnek hozzánk eh, döntéshozók, eh, emberi jogi képviselők. Eh, tegnap az iráni kérdésről tartottunk egy meghallgatást, korábban a héten a szaudi külügyminiszterrel találkoztunk. Tehát ez azt mutatja, hogy például az egyes szakpolitikák hogyan függenek össze, például a nukleáris kérdésekben való fellépésünk az emberi jogi vetülettel is rendelkezik. Nagyon fontos, hogy ne kettős normával politizáljunk. A külpolitika vegye figyelembe az emberi jogok érvényesülésének kérdését, így leszünk hitelesek az egész világban való fellépésünk során. És persze ennek előfeltétele az, hogy az Európai Unión belül egységes és hiteles emberi jogi politikát folytassunk. Koherens szakpolitikára van szükség. A különböző szak bizottságok között is koherenciára van szükség. Meg a fejlesztési főigazgatósággal való együttműködésünkben is koherenciára van szükség. Mi magunk a környezetvédelmi, a nemzetközi kereskedelmi, a környezetvédelmi szakbizottsággal is szorosan együttműködünk, még egyszer mondom, azért, hogy az emberi jogok tekintetében egységesen lépjünk fel. A parlament a többi intézmény rendelkezésére áll, mindenkinek megvan a maga intézményi szerepe, amelyet játszik, de ne felejtsük el, hogy mind ugyanazt a projektet eh, építjük, eh, ez pedig az európai projekt, illetve az emberi jogok univerzális érvényesülésének projektje az, amelyet minnyáján osztunk, amelyet minnyáján építünk, azt mondhatjuk, ugyanazon a hajón hajózunk. Már is megadom a szót Lotte Knudsennek, utána a többi felszólalónak, utána pedig majd a képviselőtársaimnak. Köszönjük, Lotta. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm szépen ezeket az üdvözlő szavakat is. Említette Balal urat. Nagyon fontos lenne talán kiemelni azt is, hogy az első külügyi tanácsán december 9-én az emberi jogok voltak éppen a napirenden. Ez jól rámutat pont arra, amire ön is felhívta a figyelmet, hogy valóban egy olyan bizottsági főképviselőről van szó, aki az emberi jogokat a külügyi politikánk szívébe helyezi el. Ez geopolitikai lépés is, természetesen, főleg egy ilyen, oly, ilyen, ilyen egy ilyen új bolygón, ahol ilyen komoly riváliák, rivalizálások mennek végbe, nagyon fontos kiemelni, hogy mekkora jelentősége van az emberi jogoknak. Borrell főképviselő a második napján már ellátogatott egy nagy civil társadalmi fórumra az emberi jogi jogvédelem témájában, és ez is egy komoly jel volt. Az első nyilvános felszólalását e téren adta, és ez a téma az, amelyre rámutatott, hogy egyre jobban beszeretne vonódni. Nagyon fontos a multilaterális megközelítés. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az emberi jogok védelme önmagában is érték, de mivel én nagyon sokat foglalkozom több oldalú kapcsolatokkal és nemzetközi szabály alapú rendel, én magam is elengedhetetlen részének tartom a hatékony multilaterális megközelítéseknek. Hogyha a nemzetközi rendszert szeretnénk erősnek megtartani, hatékonyá tenni, ahhoz muszáj az emberi jogokat is folyamatosan, konzisztensen erősítenünk e, kontiz- e, e kontextusban is, kihasználni az összes fórumot, az ENSZ-et, a főképviseletet, az ENSZ biztonsági tanácsát is, minden ilyen fórumot, ahol fel kell szólalnunk az emberi jogok mellett. Önök nálam jobban, jobban, jobban tudják, hogy milyen kihívásokkal küzdünk az emberi jogok terén ma, nagyon komoly terhek járó terhek vannak az önök vállán is. A nemzetközi és egyetemleges emberi jogok biztosítása idegenlíthetetlen része a mi munkánknak is, de a folyamatosan változó politikai látképen vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy ez inkább csak nyugati érték, nem pedig egyetemleges. Látunk már tehát most támadásokat, megtévesztéseket ezen a téren, amelyeket az elmúlt 70 évben nem láttunk ilyen erővel. Az önök munkája legyen az emberi jogi védelem, nő, nők jogainak védelme, a gyermekmunka visszaszorítása, a demokráciai folyamatban való be, beleszólás, visszaszorítása, az újságírók védelme nagyon sok különböző területet ölel fel. Tehát muszáj együttműködnünk. Úgy vélem, hogy az éves jelentésük az emberi jogi vonalon nagyon időszerű dokumentum. Borel úr is mm, ezért hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon közel együttműködésben kell működnünk a parlamenttel. Biztosítom önöket, hogy ez a jelentés részét képezi annak az anyagnak is, melyeket, melyek alapján mi az akciótervet ki szeretnénk dolgozni, és melyről ma is beszélhetünk. Vagyis ennek a folyamatnak már a része, mely folyamatban együtt tudunk működni együtt. Az úti tervünk nagyon komoly, nagyívű és ambiciózus, a következő öt évre tartalmaz célkitűzéseket. Az akcióterv maga úgymond már referencia dokumentumnak nevezhető, egészen egyedi a maga módján az egész világon. Egy kiváló iránymutatást ad a kezünkbe, referencia keretként, minden különböző területen való munka számára. Legyen az állami vagy civil, és minden partnerországunk számára is érdekes anyag. Ezért is érezzük azt, hogy ilyen nagy jelentősége van ennek a dokumentumnak, és ezért ilyen fontos új fejezetet nyitni, és az tervet megfelelően használni. Egy értékalapú társadalomban, értékalapú Európai Unióban élünk, ennek át kell hatnia a teljes akciótervet. Mint mondom, nagyon fontos az időzítés, hiszen az világon jelentkező kihívásokra megfelelő választ kell tudnunk adni, ehhez pedig az akcióterv egy nagyon fontos eszközt fog adni. Azonban az is igaz, hogy muszáj frissítenünk ezt az anyagot is. A világ nagyon gyorsan változik, ahogyan ezt már hallottuk, ezért itt az ideje annak is, hogy új, jelenleg újonnan jelentkező kihívásokkal is foglalkozzunk. Legyen ez környezetvédelmi jellegű, klímajellegű, az új technológiákval kapcsolatos, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, vagy a demokrácia teljes témájával kapcsolatos. Az újságírók szabadsága, a félreinformáló cikkek és a hasonló témák mind olyanok, melyeket figyelembe kell vennünk a kollektív értékeink mellett, ezeket is muszáj kiemelnünk az új akcióterv tartalmában. Ugyanakkor előttünk áll még a többéves pénzügyi keret is, és a jövőbeli külügyi kapcsolatokra vonatkozó költségkeret is. Ezen belül is fontos koherenciát teremteni a kettő között. Vagyis igenis vannak lehetőségek a kezünkben, ahhoz, hogy jó irányt vázoljunk fel a következő öt évre, és az új kihívásokra is választ tudjunk adni. A munkánkban úgy döntöttünk, hogy 5-6 külön fejezetre fogunk koncentrálni, nem megyek részletekbe, de ezen belül az első az individuális jogok területe, a személyek, a magánszemélyek védelme és jogaiknak biztosítása. A második az ellenálló, inkluzív és demokratikus társadalmak kiépítése. A harmadik az emberi jogi globális rendszer és demokrácia jogi rendszer kiépítése, multilaterális megközelítés a negyedik az új technológiai lehetőségek kihasználása, az ötödik pedig annak kérdése, hogy hogyan tudunk jobban együttműködni. Nem véletlen, hogy a személyi egyéni jogok alkotják ezen folyamatnak a szívét, ideértve főleg a diszkriminációmentességet, amely az összes alapvető joggal foglalkozik. Emellett próbálunk foglalkozni a felelősségi hiányokkal is, illetve a jogállamisággal és az igazság szolgáltatáshoz való hozzáféréssel is. A külső és a belső koherencia biztosítása sem kerülheti el figyelmünket, ezért is koncentrálunk jobban a gazdasági, szociális és kulturális jogokra is. Ezekkel az elmúlt évben kevésbé foglalkoztunk, most azonban megkapják az őket megillető helyet az akcióterven, például azzal, hogy az olyan munkára is kitérünk, melyet a különböző jogokhoz való hozzáférése kapcsolatban végeztünk. Ilyen például a tiszta ivóvíz és a higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdése. Emellett több figyelmet fordítunk a foglalkoztatási jogokra is, valamint a kereskedelemmel való kapcsolattal. Ezzel önök is sokat foglalkoznak, így a GSP-vel, és ennek társtémáival is. Az emberi jogok teljes rendszere sokkal magasabb szintre került napirendünkön, mint a korábbi munkánk során. A demokrácia szintén még jobban kiemelésre került, főleg a világon tapasztalható választási eredmények tükrében hiszen sok helyen láttuk, hogy problémát okoz a szólásszabadság, a sajtószabadság, az újságírók jogai, de az új technológiai eszközökkel is foglalkoznunk kell, hiszen a félreinformálás és a az álhírek terjedése is olyan kihívás, melyel foglalkoznunk kell, így a média pluralizmus befolyásolása a színfalak mögül egy újabb probléma, melyre figyelmet kell fordítanunk. Baseli asszony a az emberi jogi főképviselői hivatalból szintén egy igen erőteljes és hangos támogatója az emberi jogoknak. Ő is előhozott úgymond egy új témakört, a klíma és az emberi jogok kapcsolatát, amely szintén bekerült a napi rendünkbe és a megközelítésünkbe is. A környezetvédelem ezen területeit most kezdjük egyre jobban felfedni, és előkerült az emberi jogi jogvédők kérdése is, hiszen ők adják a munkánk nagyon nagy részének alapját. Az új technológiák témája szintén több szót érdemel, hiszen a mesterséges intelligenciát még részletesebben ki kell ismernünk, támogatnunk kell a fejlesztést és a hatékonyságot a társadalomban, de figyelembe kell vennünk ezeknek lehetséges buktatóit is ezért nagyon sokat foglalkozunk majd az etikai megközelítésekkel és nézőpontokkal. Van der Leyen asszony alatt az új bizottság egyik fő célkitűzése is, és ezen belül fő, főképp a külső aspektusokra fogunk figyelni. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk legjobban megvizsgálni az alapjogokat, hogyan tudjuk elkerülni, hogy a magánszemélyek szabadság jogait és polgári jogait elvegyék meg kell védenünk az adatvédelmet, a magánadatok védelmét. Mindez a munkánk homlokterében kell, hogy maradjon. Nagyon sok munka folyik a Genfi folyamattal kapcsolatban, az ENSZ-nél is, de a grémium munkon belül is korábbi jogszabályok alapján egyaránt. Hozzátenni még azt is, hogy az akcióterv arra is ki fog térni, hogy hogyan tudunk jól együttműködni, és hogyan működhet legjobban a nyilvános diplomácia nem feledkezhetünk meg róla. Ez is egy olyan téma, ahol komoly szerepünk van, hogy folyamatosan megfelelően kell tudnunk közvetíteni a hozzáállásunkat, a munkánkat az emberi joggal kapcsolatban. Nem csupán a kihívásokkal, hanem a pozitív élményekkel kapcsolatban is. Szeretnénk olyan emberi jogi sztorikat is bemutatni, amelyek jó példát mutathatnak olyan országokból, melyek képesek voltak elérni eh, változást. Lehet ez egy jogszabály, lehet ez emberi jogi jogvédők helyzete. Mindenesetre szeretnénk előhozni az egyes helyzetek, individuális esetek pozitív tanulságait annak érdekében, hogy ne vegye át a depresszió a mindennapjainkat ezen a téren. Azt hiszem, hogy e téren is eh, nagyon hasznos lenne, hogyha saját üléseiken is segítenék ezen esetek megismertetését. Az együttműködés elengedhetetlen. Már régóta ismerjük ezt a szoros együttműködést a különböző intézményeink között, és sokat foglalkozunk vele. Nagyon sok konzultációt folytatunk NGO-kkal, a civil társadalomban, ez természetesen létfontosságú. A társadalom különböző részeivel csak rajtuk keresztül tartatunk kapcsolatot. És a parlament is a partnerünk ebben nagyon sok kapcsolatuk van a társadalom különböző részével. Az egyes országokban regionális szervezetekkel, melyek fontos, fontos szerepet játszanak választókerületekkel, és a különböző vitanapokon keresztül is. És önök is rengeteg információt adnak a mi munkánkhoz. Ezért örömmel várom a hozzászólásaikat és gondolataikat. A folyamatban jelenleg ott állunk, hogy most szeretnénk az akciótervet a politikai bizottságban elfogadtatni. Remélhetőleg március második felében sor is kerülhet majd erre az elfogadásra. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy valóban Borel úrnak nekünk valamit majd át kell adnunk még az idősz, határidő előtt. Káradán Mónak adom meg a szót. A DEFCO főigazgatóság részéről köszönöm. merci beaucoup. Um, Szalotte Knudsen. Uh... Köszönöm, köszönöm szépen. Um, main thinking in terms of the European external action. Köszönöm szépen. Knudsen asszony nagyon fontos gondolatokat mondott el arról, hogy milyen fontos az együttműködés, főleg az akcióterv előkészítése során. Ma azt valósítjuk, hogy kettő és fél milliárd ember él olyan országokban, ahol az emberi jogi és demokráciai indikátorok egyre romlanak az idő során, és egyre nincsen jele annak, hogy ez a trend megfordulna. Van becslésünk a civil, tá, civil társadalom részéről is, hogy mintegy 111 olyan ország van a világ körül, ahol a civil társadalomat komoly fenyegetés éri. Azt hiszem mindannyian nagyon jól tudják azt, hogy hogyan néz ki a helyzet. Igen sötét, ugyanakkor a megújult kontextusban és a változó multilaterális háttér előtt is elengedhetetlen fontosságú az, hogy az Európai Unió megragadja a lehetőségeket, és megerősítse vezetőségét az emberi jogok és a jogállamiság terén. Úgy vélem, hogy az akcióterv egy jó eszközt ad ehhez, hogy elérjük ezen célkitűzéseinket. Valóban nem dőlhetünk hátra, a Geopolitikai Bizottsággal kapcsolatban Lotte elmondott egy nagyon fontos szót is, a koherenciát. Erre valóban szükség van. Ez a bizottság az értékeket valóban a munkája középpontjának tekinti. Az értékek és transzparenciával foglalkozó bizottságunk is erre mutat rá, és igen, ambiciózus az emberi jogi agendánk is. Most dolgozunk két demokráciai akciótervet is, nagyon nagy munkák folynak a jogállamiság kérdésében is. Külsőleg pedig valóban meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire tudunk koherensen együttműködni. Ugyanis az emberi jogok és a jogállamiság nélkül nem tudunk elérni hatékony, fenntartható, békés társadalmakat. A DEFCO részéről szólva, az emberi jogok védelme csupán a hátteret, a gerincet adja ahhoz, hogy a későbbiekben fenntartható fejlődést hozunk létre. Emellett nagyon jó lehetőségünk van arra, hogy a 2030-as napirend keretében elérhessük célkitűzéseinket. Az SDG célkitűzések 90%-a az emberi joggal is, együtt, is együttműködik. Van egy külön emberi jogi célkitűzés, de az összes többi fenntartható célnak is emberi jogok adják a hátterét és a magját. A külső és a belső munka koherencia, koherenciája az SDG célkitűzések tekintetében valóban az egyik legfontosabb. Nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy milyen fontos a koherencia a munkánk között. Három gondolatom lenne átfogó megközelítéssel kell figyelembe vennünk az emberi jogokat, a jogállamiságot és a demokráciát, ahogy a Lotte is mondta előttem. A múltban Előfordult, hogy ezeket a témaköröket nagyon fontosnak találtuk magukban is, de a közöttük levő kapcsolatra nem fordítottunk elegendő figyelmet. Itt van most a lehetőség, hogy ezt teljesen egyértelművé tegyük. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés nélkül nincsenek emberek jogok, a korrupció elleni harc nélkül nincsenek jól működő demokráciák, stb. stb. Ezért egyiket sem kezelhetjük anélkül, hogy a többivel foglalkozzunk, és úgy gondolom, hogy az akcióterv ebbe a jó, átfogó irányba halad. Azután a második gondolat. Fontos, hogy koherensen vezessünk be egy emberi jogi megközelítést az összes külügyi szakpolitikánkban. Lotte is mondta, hogy a bizottság az egyik legfontosabb munkájaként a Green Deal-el foglalkozik most. Ennek is van egy nagyon fontos emberi jogi vetülete. Mi is vizsgáljuk a környezetvédelem és az emberi jog közötti kapcsolatot annak érdekében, hogy a kettő valóban erősítse egymást és a környezetvédelmi aggályoknak ne legyen negatív kihatása az emberi jogra és az emberi jogi jogvédőkre, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez, stb. A digitalizáció kihatása a demokráciára és az emberi jogokra szintén fontos. A harmadik gondolat pedig a programozás szempontjából az is fontos számunkra, hogy ezek az új tárgyalások az NDK külső eszközzel kapcsolatban kulcsfontosságú elemként vezetik be az emberi jogi megközelítést a nemek közötti egyenlőség terén is, a teljes eszköz terén. Nem csupán fejlesztési eszközről van szó, lesz szó a jövőben, mint ahogy most szimplán fejlesztés a lényeg. Végül pedig néhány szó a civil társadalom fontos szerepéről. Ismerjük, hogy milyen pesgő és pluralisztikus társadalmakkal kell együtt dolgoznunk, annak érdekében, hogy megfelelően elérhessük, képviselhessük az embereket, érdekeiket és szavaikat, fontos a támogatásokat tovább növelni, amennyiben el akarjuk érni a fenntartató fejlesztési célokat és az egyenlőséget. A civil társadalmat egyre több irányból támadják, a jogvédők támogatása ezért elengedhetetlen. Mindent összefoglalva tehát nagyban támogatom azt a munkát, amely jelen is jelenleg is folyamatban van ezen politikai akcióterve kapcsolatban, mely fontos, hogy megfeleljen a céljának. Vannak olyanok, akik nagyon részletes akciókat szeretnének viszont látni a dokumentumban. Én azonban úgy vélem, egy olyan eszközről van szó, amely rugalmas kell, hogy legyen. A monitoring, monitoring egy eh, érdekes eh, eredmény lesz, nagyon érdekel minket is, hogy eh, hogyan fog kinézni az akcióterv konkrét végrehajtása majd a jövőben. Köszönöm szépen. Gerd, Dösszepülkre kap ezek után. Köszönöm szépen. Mivel a HRDN-t képviselem, ez egy olyan hálózat, amely civil szervezeteket fog egybe itt Brüsszelben, konkrét kérdésekkel foglalkoznak, ezek viszont van egy közös víziójuk, egy átfogó víziójuk, amikor a, az EU emberi jogi politikai irányairól beszélnek. Említhetnénk hogy terjed az emberi jogi aktivisták elnyomása és a multilateralizmus leselkedő veszélyek is erősödnek, és arra ügyelnek, hogy az európai politika hogyan reagál erre. Tehát ez egy globális hálózat, ennek a globális hálózatnak a nevében szólok önökhöz. Mint mondtam, a HRDN-ről van szó. Itt a HRDN megkapta a lehetőséget, hogy a cselekvési terv kidolgozásába szólhassunk, hogy együttműködhessünk. Ez az eljárás mintegy kilenc hónapja kezdődött, és a civil társadalom megkapta a lehetőséget arra, hogy írásosan hozzászóljon a témához, írásban jelentkezzen a külügyi szolgálatnál, tehát egy írásos konzultáció keretében folyt ez. Persze, ha jól értem, akkor nem csak a civil szervezetekről volt szó, hanem más emberi jogi szervezetekről is, sőt az egész nyilvánosság véleményére számítottak. Konkrét visszajelzés döntésre várunk, most kapcsolatot alakítottunk ki, mint egy-két hete a külügyi szolgálattal, és hát most itt a parlamenttől szeretnénk a mai napon visszajelzést. Mi azt követjük figyelemmel, hogy hogy is tartunk a cselekvési terv kidolgozásában. Ez a konzultációs eljárás némileg frusztrált bennünket itt az emberi jogok kérdésében és demokrácia kérdésében. Mi úgy gondoljuk, hogy az EKS egy kicsit mélyrehatóbb dialógust kell, hogy folytasson, mert csak akkor látják ott, hogy mennyire fontos a civil társadalom, amikor kidolgozzuk ezeket a kérdéseket, és igyekszünk tényleg hatékonyan egy emberi jogi politikát megformálni. Ugye a cél az, hogy a civil társadalommal szembeni fellépést az EU-n belül és kívül akadályozzuk. Minden esetre mi annak örülünk, hogy a prioritások közül jó néhány megjelent a cselekvési tervben, olyan prioritásokról van szó, amelyeket mi állítottunk előtérbe, de azért vannak aggájaink is, főleg ami majd a végső szövegezést illeti, a konkrét kifejezések használata. Hogyha egy cselekvési terv célja az, hogy az emberi jogokat a kereskedelem politikában és megjelenítsük, akkor ez valami egész mint hogyha azt mondjuk, hogy a kereskedelmi politikát az emberek érdekében kell alkalmazni. Itt nem csak a negatív hatások tompításáról van szó, hanem egyszerűen fordítva is meg lehet közelíteni, egyszerűen ambiciózus célokat lehet kitűzni, és ezért lenne szerencsés, hogyha egy folyamatos párbeszédben lennénk az EKS-szel. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament, az európai polgárok végül is hasonló helyzetben vannak, mint mi. Mire tennék ezek után konkrétan javaslatot? Egy konzultációt szeretnék, és ezt erre szeretném felhasználni a következő hónapokban, hogy konkrét témákban üljünk össze, beszéljünk meg, hogy a tapasztalatainkat, ajánlásainkat megfogalmazhassuk specifikusan. Ezzel végül is egy hivatalos meghallgatás helyett egy tényleges párbeszédet tudnánk kialakítani egy formális meghallgatás helyett együttműködésre törekedhetnénk, és akkor világosak lennének a szerepek. Persze a szerepeinket be kell tartani, de azért a civil társadalomnak megvan itt a szerepe. Egyrészt vannak ismereteink, tapasztalataink, számos intézménnyel működünk együtt, az LKS nem mindenhol van ott, ahol mi ott vagyunk, tehát adott esetben Számos témában nem tudnak megjeleníteni dolgokat, amelyeket mi meg tudunk jelenteni, mert mi mindenhol ott vagyunk kint a terepen, helyi szervezetekkel is együttműködünk, tehát meglehetősen széles a rálátásunk, látjuk, hogy a körülmények a helyszínen, a terepen milyenek, ezért a konkrét ügyekben elég jól látunk, és azt is látjuk, hogy a konkrét végrehajtás hogyan történik a gyakorlatban. Ez tehát egy előnyt jelentene, hogyha fokozottabban be tudjuk vonni a civil társadalmat, másrészt pedig az is fontos, hogy hogyan fogadják az európai politikát, hogyha tényleg lehetőséget kapunk arra, hogy beszéljünk az intézményekkel, és tényleg eszmecsere, tapasztalatcsere van, ha mindig ott tudunk lenni, ha mindig fel tudjuk ütni a figyelmet az előnyökre és hátrányokra, akkor ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy a civil társadalomra vonatkozó intézkedések már azelőtt hatástalanok, hogy közzéteszik. Vagyis a szoros együttműködést mi fontosnak tartanánk. A civil társadalom nem csak azért van, hogy bíráljon, hanem sok mindennel hozzá tud járulni a politikához, és támogatást tud nyújtani. Ez lenne tehát a keret. Nézzük most a tartalmat tartalmilag. Lássuk tehát, hogy mit teszünk az információkkal. Az első aggályunk onnan ered, hogy megtaláljuk a jó egyensúlyt a konkrét fellépések között és az <coughs> alapvető fellépések között, és a rugalmasság között. Rugalmasnak kell maradni, ez teljesen világos, ugyanakkor pedig meg kell, megfelelő egyen eredményeket kell elérnünk, és ezt az egyensúlyt nagyon nehéz kialakítanunk. Ebben a jó egyensúlyban arra is szükség van, hogy lássuk, hogy melyek azok a dolgok, amelyek a legkevesebb problémát okozzák. Látnunk kell, hogy hol támadják leginkább az emberi jogvédőket, látni kell, hogy a multilateralizmust támadják, és ez nem csak a gazdasági ágazatot érinti, hanem bizony az emberi jogvédők ügyét is. Ráadásul pedig az új technológiák és a digitális ágazat kihívásaira is figyelnünk kell. Ami a civil társadalom kérdéseit illeti, számunkra nagyon fontos az, hogy az akcióterv konkrét lépések levezetésére, megtételére tegyen lehetőséget, megerősítse a párbeszéd minőségét, Fontos tehát, hogy a civil társadalommal igazi partneri kapcsolatot hozhassunk létre. Úgy, hogy a hangsúlyt mindig az emberi jog védők védelmére helyezzük. Fontos, hogy ők visszajelezhessenek politikán kialakításában, mi valóban célra vezető a politikánk védi őket. Ezen felül pedig a jó politika jó ajánlásokat kell, hogy megfogalmazzon, és világos akciótervet eh, kell, hogy körvonalazzon eh, a végrehajtás területén. Eh, ez történt egyébként a 2018-as tervvel is. Az emberi jogvédők és a civil társadalmi szervezetek számára a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés egy nagy kérdés. Ez külső és belső kihívás is lehet, hiszen gyakran harmadik államokban azért támadják őket, mert kívülről finanszírozzák a szervezeteket. Lehetővé kell tenni tehát a civil társadalmi szervezetek számára, hogy rugalmas uh, finanszírozáshoz férjenek hozzá, ne kössék meg a kezüket, ne kelljen állandó minden egyes fellépés után beszámolókat írni, hanem kellő rugalmassággal rendelkezzenek, és az őket ért támadásokhoz tudják igazítani, igazítani a pénzügyi források felhasználását. Ami pedig a multilateralizmust illeti, nagyon fontos számunkra, hogy a multilateralizmust ne egy öncélnak tekintsük, hanem próbáljuk ezt megerősíteni úgy, hogy az emberi jogok érvényesülése területén is jó eredményeket érjünk el. Ami pedig a konkrét fellépéseket illeti, például az Európai Unió eh, segíthet abban, hogy eh, az emberi jog védők elleni eh, büntetések ellen felszólamoljon. Mondjuk az ötös cikk alapján az ENSZ különböző fórumaiban az elnyomása, az, a visszaszorítás ellen fel lehet lépni a harmadik államokkal való párbeszédünk során. Ezzel is védhetjük az emberi jogvédőket, vannak iránymutatások, vannak szakpolitikák, de most az a feladatunk, hogy azokat a szakpolitikákat erősítsük meg, amelyek a guideline-ok, az iránymutatások végrehajtását segítik előre a multilaterális szintéren, tehát az ENSZ. -ben. Ugyanúgy megerősíthetjük az emberi jog védelem területén az ENSZ-nek jutott szerepet. Fontos, hogy azon államok, akik arról híresek, hogy lábbal tiporják az emberi jogokat, korlátozni akarják az emberi jogok univerzális volt, tehát most velük szemben konkrét fellépésre van szükség, és fontos, hogy az Európai Uniós tagállamok az ENSZ fórumaiban minden nyitva lévő lehetőségre ráröpüljenek, hogy ezt a szót használhatom, és konkrét lépéseket tegyenek meg. Azt hiszem, hogy érdemes ezzel is foglalkozni. A magánágazattal való együttműködés, partnerség is nagyon fontos. Az is fontos, hogy a magánágazattal való partnerség az emberi jogok területén működhessen, de nem arról van szó, hogy a magánágazatnak, a magángazdaságnak nincsen szerepe, hiszen gyakran maga a magángazdaság sérti meg az emberi jogok érvényesülését, akár bizony az Európai Unió területén is. Szóval nagyon fontos, hogy itt is legalább konkrét elköteleződéseket érjünk el az európai szervezetektől, illetve az európai ernyőszervezetektől, akik képviselik a magángazdaságot. a UN Guiding Principeleket, eh, az ENSZ iránymutató elveit kell érvényesíteni, ezt eh, kell megértetnünk a magángazdaság képviselőivel is. Ami pedig a digitális gazdaságot illeti, sok ö, lépést tervezünk, nagyon fontos kihívást jelent ez számunkra, a digitális átalakulás a jövő bevezető utat kövezi ki, és ugyanakkor a civil társadalom számára is ez lehetőségeket kínál, hogy kapacitását megerősítse. Az akciótervnek erre a kihívásra is ki kell térnie. Több alapra, több kapacitásépítésre, több civil társadalommal való konferenciára van szükség ezen a területen is, biztosítva így, hogy a civil társadalmi szervezetek megerősítsék kapacitásukat a digitális ágazatban. A digitális átalakulás ról nagy vita zajlik az Európai Unión belül, és ez pedig a közösségi hálók felhasználásának kérdése. A közösségi hálók gyakran dezinformációs kampányok eszközeivé válnak, a demokrácia leépítői használják a közösségi hálókat, de használjuk mi is a közösségi hálókat közvetítsük a terrorizmus elleni harcról, vagy az emberi jogvédelemről való Európai Uniós elképzeléseinket a közösségi hálón. Gyakran az információ szelektálásával megtámadják az emberi jogvédőket, megtámadják eh, az eh, civil szervezeteket, megakadályozzák, hogy az emberi jogok sérelméről, megsértéséről eh, információt adjanak tovább. Tehát itt fontos, hogy fellépjünk a tévinformáció ellen, és lehetővé tegyük, hogy a helyes információ eljusson a felhasználókhoz. Hogyan lehet biztosítani? Tehát azt kérdem én, hogy a platformok ne úgy szelektálják az információt, hogy az emberi jog védőket sújtsa az végezetül. A minő, az információ, információ az információ minőségéről valóban a platformok üzemeltetői kell, hogy döntsenek, de mondjuk, hogyha a Fülöp-szigeteki helyzetről Duterte Ámokfutásáról egy jelentést adnak ki az emberi jogvédők, akkor ezt nem lehet a Facebookon publikálni, de hát nem a Facebook feladata az, hogy döntsön az ilyen információk hozzáférhetővé tételéről, vagy nem. Ugyanez az igaz a csilei túlkapások tekintetében. Látni kell, hogy a platformok hatalmas befolyással rendelkeznek, ezt is át kell tekinteni. Ami pedig az alapelveket illeti, elengedhetetlenül fontos, hogy az akcióterv olyan akciókat is fogalmazzon, megfogalmazzon, amelyek általános érvényűen fogalmaznak, és kihangsúlyozzák az emberi jogok egyetemes voltát, megoszthatatlan voltát, a szakpolitikák koherenciáját. Egy olyan akciótervet szeretnék látni, amely nem csak külföldre mutogat, nem csak a külföldön akarja érvényesíteni az emberi jogokat, vagy javítani az emberi jogok helyzetét, hanem az Európai Unión belül is hiszen hogyha az Európai Unión belül az Európai Unió lakosságát sújtja valamilyen negatív jelenség, akkor ezekre is rá kell mutatnunk, ezekkel is foglalkoznunk kell. Az Európai Unió külső fellépésének hitelét befolyásolja, hogy a saját házunk táján megfelelően söprögetünk-e, és a harmadik államok irányában akkor tudunk hitelesen fellépni, hogyha a saját magunk politikája megbízható és koherens. Az Európai Unió eszkö, eszköztára, politikai eszköztára fontos, hogy meghatározza a prioritásokat, de nem csak az a kérdés, hogy hova akarunk menni, hova akarunk odahatni, hanem az is kérdés, hogy hatékony eszközökkel rendelkezünk, hogy elérjük a céljainkat. A három instrumentum, az emberi jogi dialektus, az emberi jogi záradék, illetve az a harmadik szempont pedig az, hogy hogyan lehet ezen eszközök közötti jobb együttműködést biztosítani. Végezetül is így zárom mondandómat. Nagyon fontos, hogy az akcióterv végrehajtását nyomon kövessük és ellenőrizzük csak így működhet jól az akcióterv. És a nyomonkövetés területén valódi partnerségre teszek javaslatot a civil társadalommal, civil szervezetekkel. Egy task force-ot érdemes felállítani, amely bevonja a helyi szereplőket, és persze a civil társadalom, a tagállamok, a parlament és a bizottság véleményére is figyel, és így követi nyomon az akcióterv végrehajtását. Voltak éppen tehát ez a lényeg. Hogyha az akciótervről egy reportingot, egy jelentéstételi rendszert vezetünk be, akkor ez nagyon fontos, de hát az EKSZ évente jelentést készít az emberi jogok érvényesüléséről, de ez nem elegendő. Hiszen ez csak a nemzetközi diplomácia szinterén vizsgálja az emberi jogok érvényesülését, és azt vizsgálja meg, hogy milyen eszközökkel próbáljuk az eredményeket elérni. Hol kell megerősítenünk az erőfeszítésünket, a fellépésünket. Hát ennyit akartam mondani, köszönöm. Euh, köszönöm szépen ezt a nagyon komplex prezentációt, Gál valóban minden egyes intézmény eh, komolyan gondolja a civil társadalom támogatását, és konstruktív módon akarunk fellépni, ezeket az ajánlásokat is nagyon konstruktívnak tartjuk. Valóban konstruktívan kell előre lépnünk, és a civil társadalommal való partnerség eredményére kell építenünk, és ez segít az intézményeknek is abban, hogy szakpolitikájukat úgy dolgozzák ki, hogy ez valóban az igényeket elégítse ki. Megadom a képviselőtársaimnak a szót, először Izabel Viszlernek, aztán Irinának, és talán Annának. Izabel, tessék. Meg szeretném köszönni három előadónak ezt a három nagyon érdekes előadást. különböző elemekre szeretnék visszautalni. Ön az utolsó elődő a korábban elmondottakra is ö, válaszol. Nagyon fontos, hogy mindenki szempontjaira figyelembe legyünk. Valóban az a fontos, és erre utalt ön is, hogy hatékonyak legyünk, fontos, hogy a civil társadalom ne azt érezze, hogy rá kényszerítenek, diktálnak valamit a hatóságok, vagy akár mi is. Nagyon fontos tehát, hogy világosan politizáljunk, tudjuk milyen irányba haladunk, közös a célunk, nem mindig értünk minden részkérdésben egyet, vagy abban, hogy milyen út vezet a célhoz. És persze nem léphet mindenki ugyanarra az útra de azt gondolom, hogy mégis ez egy nagyon jó alap arra, hogy együttműködjünk. Hiszen hatékonynak kell lenni, bármi is történjen, a hatékonyság az, ami számít. Fontos tehát, hogy az emberi jogvédőket védjük, őket szolgáljuk, és az elégedettség, az önelégültség nagyon veszélyes és gyakran kontraproduktív, hogyha mi akarjuk jobban tudni, mint ők, hogy mire van szükségük. Ennyit akartam csak mondani, és annyit akartam még mondani, hogy ez a munka, amelyet végezni kell, gyakran sokkal komplexebb, mint aminek látszik, mint aminek tűnik. Mi persze itt a parlamentben beszélünk, sok mindent mondunk, a bizottság is beszél, ugye szóban vagy írásban is kérünk a bizottságtól dolgokat, hogy tegyenek meg lépéseket, és mi történik? Hát én egy dolgot szeretnék itt kiemelni, mert ezt nagyon fontosnak tartom éppen most. Vietnámmal kötöttük meg a szabadkereskedelmi megállapodást. És egy nyomon követ, az emberi jogok betartását nyomon követő mechanizmust kérünk, és ezt kérjük a bizottságtól, hogy állítsa fel ezt a mechanizmust. Ez egy konkrét eset, de mégis általános jelentősége van. Hogyha azt gondoljuk, hogy valami tör, valaminek történnie kell, akkor nem elegendő csak beszélni, csak kérni, csak ösztönözni, hogy az emberi jogokra legyenek tekintettel. Nem, ez nem elég, hanem konkrét lépésekre van szükség. Nos, hát itt fejezem be mondandómat, ezen mechanizmus fontosságát szeretném mégis kihangsúlyozni, és remélem, hogy emlékeznek arra, amit mondtak. Köszönöm minnyájuknak, hogy eljöttek és elmondták. Köszönöm, Izamel. Kis pontosítás, túlléptük az időt, éppen ezért csak a francia és az angol tolmácsolás áll rendelkezésünkre, és a német és a portugál Hát a koordinátorok itt vannak, tehát jelzem a tolmácsoknak, hogy ez a négy kabin marad, a többiek pedig mehetnek. Irina. Thank you. Yeah, just, just a quick point. I was very um, uh, pleased to hear uh, Mr. Supukre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 Um, and, without those flexibilities, including the possibility to work with unregistered partners, uh, the possibility to work without consent of the government, a lot of the actions we are talking about here today would not uh, simply be possible. Thank you. Um, oui, je voudrais juste réagir euh, sur la question <coughs> du commerce et combien euh, la DG Trade est maintenant euh, impliquée pour défendre les droits de l'homme. Je voudrais quand même souligner que